two es cikkének es bekezdése alapján nem érkezett be kérelem a tegnap délután five órakor bejelentett helyestés szavazásra bocsátása iránt. a helyestés ezért elfogadottnak tekintendő. a második bejelentésem a következő a one hundred and five ös cikk hatos bekezdésének megfelelően a bizottsági elnökök értekezletének elnöke tájékoztatott hogy